szeretném a tisztelt házat, hogy a tanácselnökével az elnök kedden négy a rendes jogalkotói eljárás alapján, a házszabály 78-as cikke alapján elfogadott jogi aktust fogod elfogadni. A jogi aktusok címe a jegyzőkönyvben szerepelnek. Ezek a közlemények. Most pedig a hét napi rendjéről beszélünk. A végleges hat